Good morning, colleagues. It's nine o'clock, and I'm happy to begin this meeting. Kezdjük el tehát az ülésünket, kedves kollégák, mindenkinek, min, mindenkit üdvözlök, és azokat is persze, akik az interneten követik az egész világon, Európában vagy a világon az ülésünket. A mai napi rendet megkapták, késő délután még dolgozni fogunk, kezdjük el hát a munkát, ne várakozzunk. A koordinátorok ülésének eredményeiről szeretném önöket tájékoztatni. Sajnálom, hogy ez nem annyira érdekes, hiszen egy csomó számot fogok felolvasni, de hát ezt meg kell tennem. A szeptemberi napirend és a későbbi napirendek ezt eh, elfogadtuk, a szeptember 7-i napi rendet és a 0099-es petíciót, az 1340, 1334, 1336, 1334 és 1335 petíciókat elfogadtuk. A 1304-et az 1464, a 0969, az 1468 és az 1552 petíciókat az októberire helyeztük át. Ezek természetesen a bizottság válaszának függvényében kerülnek napirendre, hogyha nem kapunk választ a bizottságtól, későbbi napirendre kerül. A vitatott ajánlások kapcsán a ajánlásom alapján két petíciót lezártunk. A 6148-as 2017-es petíció nyitva marad, és a bizottságtól kérünk további információkat, és minden vitatott ajánlást a kompromisszum alapján fogadtunk el. Az mai ülés írásos jegyzőkönyvében láthatók a, pet, a koordinátorok eredményei. Például a tarantói tényfeltáró látogatásra már jövő héten kerül sor, Larnakába pedig szeptemberben utazunk. A időleges munkavállalók munkajogának védelmének címe megváltozik, azon munkavállalók jogainak védelme, akik e, átmeneti, vagy pedig e, kitett, vagy prekáris munkaviszonyban dolgoznak. A koordinátorokat felkérjük, hogy az új meghallgatásokra és tényfeltáró látogatásokra való javaslatokat készítsenek elő szeptemberig. A Brexitről egy általános nyomonkövetést folytattunk, és minden a napirenden lévő petíció nyomon követését végrehajtjuk a június 21. ülésen, illetve más korábbi ülésekből származó petíciókét, és az egyik frakció kérése alapján egy rövid állásfoglalást is el fogunk fogadni. Volt egy GUE, a GUE kérdésem, arra vonatkozólag, hogy az EU lakhat, EU-ban a lakhatás kérdéséről és a jelzálók hitelekről fogadjunk egy, egy állásfoglalást, de úgy döntöttünk, hogy a plenárison szóbeli kérdést fogalmazunk meg, hiszen az Európai Parlament egy állásfoglalást 2015-ben már elfogadott. A koordinátorok ugyanakkor támogatták azt, hogy a bizottsághoz forduljunk egy tanulmány frissítéséről, amelyet 2015-ben a C politikai igazgatóság készített a facilitációs irányelvről. És a FAM szakbizottsággal a nemek kérdéséről a ülést tartunk, különös a nők elleni erőszak kérdéséről ebben is megállapodtunk, a koordinátorok ezen felül abban is megállapodtak, hogy tisztázzák, hogy hogyan lehet még jobban elmélyíteni az együttműködést a FAM a szakbizottsággal, és vélhetőleg a közös érdeklődésbe tartó kérdésekben közös meghallgatásokat tartunk. Szóbeli tájékoztatást tartom adtam arról, hogy mi történik a CCC-ben, illetve az elnök, szakbizottsági elnökök értekezletén, ennek az értekezletnek én vagyok az elnökem, a intézményközi megállapodásról a jobb jogalkotás tekintetében, illetve a hatástanulmányi kézikönyvről is beszéltünk. A koordinátorok ezen felül a PETI hálózat találkozójáról is tájékoztatát kaptak, amely eh, június 16-án találkozott, október 10-én a tagok szintjén lesz találkozó. Ezzel pedig Befejeztem beszámolómat a koordinátorok üléséről. Now let's go to item 13 on the agenda for today. Lássuk a 13. napi rendi pontot, ez a 178-as petíció. A nem diszkriminatív vagy megkülönböztetésmentes foglalkoztatási feltételek végrehajtásáról és az európai intézmények nem állandó szerződéses munkavállalóinak karrier lehetőségeiről. Michael Ashbrook, német állampolgárt a petíció benyújtóját üdvözlöm, és 5 percre megadom neki a szót. Tessék, parancsoljon! Good morning. Um, I... Jó napot kívánok! Úgy tűnik, hogy nem mozog a kép, a távirányító nem működik. Ah. Oh, please. I'll have to go up front. Okay. Sorry.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 My finger works a lot better. Hát akkor az új felmutatással dolgozom. Jó napot kívánok, um, elnök asszony, igen, tisztelt um, képviselők, um, üdvözlöm az állampolgárokat, és végezetül pedig prekáris munkaviszonyban dolgozó barátaimat is üdvözlöm. Nem akarok az Európai Bizottság ellen uh, úszítani, vagy nem akarom azt mondani, hogy minden szörnyű volna, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy javíthatjuk, még jobban javíthatjuk a munkavállalók viszonyait. Röviden meg szeretném említeni a bizottság válaszát, és én pedig az ellenválaszomat elküldtem nekik, és ezt mindenki megkaptam e-mailben. Azt hiszem, hogy a válaszok két osztályba oszthatóak. Az egyik azt mondja, hogy 2013-ban a jogalkotó így döntött, stb. Igen, de hát ez nem egy teljes válasz. Meg kellene magyarázni, hogy miért nem kell ezt a helyzetet javítani 2017-ben. 2013 és 2017-ben ugyanis nagyon sok minden történt. Másrészt pedig olyanokról is szó van a levélben, amit mi nem is állítunk, ezeket elutasítja a bizottság válaszában. Tehát, hogyha hat év gyakorlati munka után valakit elbocsátanak, egy hatalmas erőforrás pazarlás ez. Nagyon nehéz ezt megbecsülni, de valószínűleg sok ezer eurós veszteséget jelent minden um, temporer vagy időleges szerződéssel dolgozó munkavállaló számára. Az alapjogi karta ránk is vonatkozik, akik az intézményekben dolgoznak. Ez az Európai Bíróság Strack ítéletében olvasható, és a karta mindenki számára kiterjed, a bizottság ezt tagadja az ért a magyarázatában, és láthatják, hogy két fellebbítel után a bizottság vesztett. Tehát voltak éppen elfenekelte a bíróság a bizottságot. Azt mondta, hogy meg kell fizetni rak költségét, és a többieket is kártalanítanod kell. Hát ez tényleg pofon jobbról, pofon balról. Aztán a fixed munkaidejű munkavállalók um, irányelvéről van szó, mire a bizottság azt mondja, hogy hát ez, mi nem vagyunk tagállam, ránk ez nem vonatkozik. De ugyanakkor hogyan lehet elmagyarázni azt, hogy mindenkire vonatkozik ez az irányelv, csupán arra nem, aki létrehozta az irányelvet, illetve megfogalmazta. Tehát a bizottságra hogyan létezhet az, hogy az irányelvben megfogalmazott elvek nem vonatkoznak a saját munkatársaikra. Nem hiszem, hogy ezt meg lehet eh, magyarázni. A fix term direktív, vagy a határozott idei munkaszerződéséről eh, szóló irányelv eh, mindenkire vonatkozik, kivéve a pro ráta szabályozást. az ilyen határozott munkaidejű munkavállalók ugyanolyan esélyt kell, hogy kapjanak arra, hogy véglegesítsék őket, nem szabad, hogy őket diszkriminálják, a bizottság ugyanakkor um, nem ezt mondja. A bizottság azt mondja, hogy nem kell nekik ugyanezt a jogot biztosítani bármely területen, hanem mindig egy picikét uh, le kell őket nyomni, fenn kell tartanunk a kasztrendszert majd, hogy nem érzelemekkel dúsan érvelek, de gondoljanak bele, hogy mit jelent az, hogy egy fix futamidejű szerződésen van az ember, és az ember tudja, hogy szép lassan lejár az ideje. Éppen úgy, mint az enyém, és pontosan tudja az ember, mikor lesz munkanélküli, bármi is történik, Nobel-díjat nyerhet, akkor is ki fogják rúgni. A második, a petíció fő eleme az, hogy vessenek véget ennek a rendszernek, hogy hat év után, akkor is, hogyha kitűnő munkát végeztek el, véget ér a munkaszerződésük. Néha jobban szerepelnek, jobban dolgoznak, mint akár véglegesítettek. Ez a petíció egyik része. A második, hogy kérem nyissák meg a belső versenyvizsgák rendszerét a fix munkaidejű munkavállalóknak. A 192-es petíció ügyéből talán még emlékeznek is rám, itt a bizottság egy-két lépést tett, de nem elegendőt. Azért fontos az, hogy a, mert a belső versenyvizsgák 25%-os sikerre rátával járnak. Éppen ezért ez nagyon fontos jó, hogy ezekben részt vehessünk. Mindenki tudja, hogy a prekárius vagy bizonytalan munkavégzési viszonyok milyen kártékonyak, és voltak éppen mi nem kérünk semmi más, csak egy kis fair eljárást, nem teljes feljárást kérünk, csak egy picit tisztességesebb eljárást kérünk. Köszönöm szépen, itt az elérhetőségünk. And we thank you very much, and I can Köszönöm szépen, biztosíthatom arról, hogy nem gyakran tör ki spontán tapsvihar egy petíció után. Most hallgassuk meg a bizottság képviselőjét. Több név is van a listámon, választhatnak, ki szeretne kezdeni. Tessék, hogyha többen szeretnének szólni, azt is lehet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt tagok, tisztelt Esbruk úr, Roberto Guardini vagyok, és én vagyok a bizottság munkafelvételi osztályának vezetője, mellettem pedig a jogi osztály, a HR osztály jogi osztályának vezetője ül. Voltak éppen én vagyok az első érintett személy a szerződéses emberek felvétele, felvételének eljárása során nálam írják alá a szerződéseket. Természetesen Esbuk úr és kollégáinak helyzetére nagyon figyelünk, és próbálunk a szerződéses és a határozott szerződésű munkavállalók jogaira nagyon figyelni. A 2004-ben vezették be, tehát kvázi 15 éve vezették be a szerződés és munkatársakról szóló jogszabályt, és 2004 előtt a kisegítő vagy auxiliary agent névvel működött ugyanez a rendszer. Régen havi e, módon hosszabbították meg az kisegítő vagy auxiliary agentek szerződését, és 2014-ben végezetül pedig az új jogszabály megduplázta kétszer eh, három évre, tehát hat évre a szerződéses eh, munkavállalók eh, munkavállalási lehetőségét. Amikor felveszik a személyt, akkor ő tudja, hogy hány évre lehet őket fel, le, veszik őket föl tehát eh, senki sem kényszeríti az intézményeket, hogy hat év után meghosszabbítsák az ő szerződését, eh, aki pedig aláírja a szerződés, pontosan tudja, hogy hat év múlva lejár a szerződés, tehát teljesen nyitott kártyákkal jár, játszunk a szerződéses munkavállalóinkkal. A határozott munkaidejű szerződéses munkavállalók eh, munkájára nagy szükség van az intézményeknél, hiszen ezek biztosítják a munka végzését, és lehetővé teszik azt is, hogy frissítsük a bizottságnál, illetve az intézményeknél dolgozó emberek szakértelmét, illetve új szakértelmét csatornázzunk be, különösen egy-két ágazatban, ahol nagyon magas szintű szakértelemre van szükség. Például gondolok arra a fejlődésre, amely a gazdaság vagy a migráció területén jelentkezik. Itt a szakértelmet ilyen szerződéses munkatársakkal vásárolja meg kvázi bizottság. Erre a jövőben is szükség lesz, hogy ennyire rugalmasan tudjunk munkavállalókat alkalmazni, ami pedig a részleteket illeti, nem akarok elmerülni a részletekben, de a jogi osztályvezetője, Rox kollega biztos fog erről beszélni. Csupán annyit szeretnék mondani, hogy a szerződéses munkavállalók kérdésével többször foglalkozott az Európai Bíróság, az Európai Törvényszék, és az egyik legfontosabb ügy a C16 per 2015-ös ellen a Pérez López asszony keresetén alapuló ügyez. Itt a törvényszék kimondja, hogy az intézményeknek megengedett, hogy a határozott munkaügyi szerződéssel vegyenek fel munkatársakat, hanem nem csak úgy megengedett, hanem hogy a tisztességes elbánás szabályait érvényesítve abszolút legálisnak tekinthető, már pedig mi ilyen tisztességes eljárásban járunk el, a felvétel, a kiválasztás, során, illetve az általános szabályok megismertetése terén például a bizottság mindent megad a szerződéses, a határozott munkaidei szerződéses munkatársaknak. El akarjuk kerelni azt, hogy ha valaki belép és tudja, hogy szag, határozott idei szerződéssel dolgozik, akkor más munkafeltételek mellett dolgozom. Ami pedig a belső versenyvizsgákhoz való hozzáférés kérdését illeti. Tisztázni szeretném a számokat, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Hiszen a belső versenyvizsgák eredményessége ről a következőt mondok. Har, 3000 pályázóból 80 ért el sikert, tehát nem 25 százalék, amiről Esbrook úr beszélt. 2014-esben fogadták el a jogszabályt, és ez egy eh, a 82-es szik hatodik bekezdése arról beszél, hogy kivételes lehetőségben eh, meg lehet nyitni a versenyvizsgákat a határozott munkaidejű szerződéssel dolgozó munkatársoknak, ezt meg is tettük, de ezek a belső versenyvizsgák eredményei nagyjából megfelelnek a külső versenyvizsgák eredményeinek, már pedig a külső vagy a nyílt versenyvizsgákkal próbáljuk a jövőben is a munkatársainkat toborozni. Köszönöm szépen, és hogyha bármilyen specifikus kérdésük van a jogi kérdésekben, akkor Rock úr áll rendelkezésükre. Please go ahead with the legal aspect. Tessék, hallgassuk meg a jogi vonatkozásokat. Uh. Elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, kedves kollégák! Kollégám Roberto Carlin felszólása után, aki leírta az intézmények véleményét a tisztviselő státuszával kapcsolatban, illetve az egyéb személyzetet illetően. Itt olyan személyekről van szó, akinek szerződése határozott idejű, én most arra összpontosítanék, amit a petícióban nyújtója kért. Először is, ami az irányelv alkalmazását illeti. Ez az irányelv a határozott végű szerződésekről szól. Létezik egy eh, keretmegállapodás, amelyből irányelv lett, és ezt a tagországok is megvalósították. Ez az irányelv nem vonatkozik közvetlenül az európai intézményekre viszont létezik a statutumban egy mechanizmus, amely közvetlen alkalmazást tesz lehetővé más személyzet esetében az irányelv kapcsán. Itt azonban munkahelyi biztonsági kérdésekről, egészségügyi kérdésekről van szó, tehát limitált a hatály. A jogalkotó aki itt van, illetve a tanács, a társjogalkotó természetesen lefették a mi e, munkatársainkat, és e, ugyanazokat a védelmet, e, ugyanazt a védelmet biztosították, mint amit az irányelv elér. Az irányelv célja a folyamatos rövid szerződések megakadályozása. Három feltétel létezik, és ezeknek célja az ilyen típusú foglalkoztatás egymás után követő voltának megakadályozása. A hat éves határidőt törölni kéne, ezt elmondta a Roberto Corini kollégám. Az irányelv előírja azt, hogy legyen bizonyos maximális határidő. A társjogalkotó nagy bölcsességében ugyanazt a védelmi szintet írta elő, elő, mint amilyet az összes polgár nézve fontosnak tart. Tehát ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Második megjegyzés, a különbség az állandó és a határozott időszerződéssel dolgozók aránya. A bizottság sosem ellenezte azt, hogy eh, a karta ugyanúgy vonatkozzon e, az itt dolgozókra. Viszont e, létezik egy állandó foglalkoztatási rendszer és egy e, tamporerek számára kialakított rendszer. Tehát objektív okai vannak annak, hogy miért létezik ilyen típusú foglalkoztatottság. A jogalkotó a statútumban számos érvet sorol fel, olyanokat, amelyeket a bíróság is elfogadott. Tehát mi nem értjük a petíció célját, bizonyos pontok ellenébe mennek az irányelvnek, amely az összes polgára vonatkozik, másrészt a statutum teljes mértékben lefedi kollégáinkat, és a bíróság ezt sosem ellenezte. Létezik egy nagyon fontos javulás a 2013-as reformnak köszönhetően az Európai Parlament erőteljes nyomásgyakorlásának köszönhetően a contract agentek számára lehetőség van állandó munkatársa, azaz tisztviselővé válni. Nagyon kevés ilyen eset létezik. Mi is a probléma? költségvetésből fizetik a contract agenteket, mindenki jól ismeri ezt az elvet, mit is jelent ez, ez azt jelenti, hogy létezik egy általános boríték, amely rendelkezésre áll, és ezeket kell um, szerződésekre um, lefordítani a tisztviselők esetében más a helyzet. Amikor arról van szó, hogy a contract agentből tisztviselő legyen, akkor egy posztot kell létrehozni a számára, és ezt a költségvetési hatóság limitálja ők is jelen vannak itt most a teremben, a tanácssal együtt. Tehát az Európai Parlament a tanácssal létrehozott egy lehetőséget azért, hogy ezt a hozzáférést megkönnyítsék. Az összes európai polgár természetesen jelentkezett konkurra, versenyvizsgára, annak érdekében, hogy tisztviselővé válhasson. Tehát ezt szerettem volna jogi szempontból elmondani. Köszönöm. Thank you very much. Now Köszönöm szépen. A kollégákat is hallgassuk meg, akik részt szeretnének venni ebben a vitában. Valensza úr először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából nem értem ezt a helyzetet. Most akkor megpróbáljuk a különböző tagállamokban nyomon követni a munka erőpiaci szabályokat, és most azt látjuk, hogy a bizottság szerződéses munkavállalókkal is rendelkezik. Tudom, hogy ez más, mint akinek határozatlan idejű szerződése van. Ezek szerint ők hat évig dolgozhatnak itt, ha jók, ha rosszak, hat évnél tovább nem dolgozhatnak. Ennek mi értelme van? Kiképezzük ezeket az embereket, pénzt, időt szánunk az ő képzésükre, hat év múlva pedig elengedjük őket, és új szerződéses munkatársakat veszünk fel, akiket ismét be kell tanítani. Ennek mi értelme? Szerintem ezt azért figyelnünk kellene ezt a helyzetet, akár nyitva hagyva a petíciót, vagy kivárva a személyzeti szabályzat következő felülvizsgálatát. Igazából azt gondoltam, hogy lesz majd a munkavállalói jogokról egy meghallgatás ha jól tudom, novemberben lesz. Hagyjuk nyitva az ügyet, és ennek a meghallgatásnak a napirendjére vegyük fel. Nem gondolom, hogy az eh, a bizottság által adott magyarázat kielégítő volna. This also never happens. I... Ilyesmi sem történik soha, ezt azért megmondhatom. Beszerre asszonyon a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Ásbrok úrnak, hogy eljött, és hogy bemutatta a helyzetet ilyen hatásosan. És szerintem minden frakció egyetért abban, hogy nyitva hagyjuk ezt az ügyet. Miután meghallgattuk a bizottságot, itt igazából egy munkavállalói jogról van szó az szerződés meghosszabbítására vonatkozólag, és itt úgy tűnik, hogy amikor az intézményekben a munkavállalási feltételek időleges vagy bizonytalan mi voltáról beszélünk, akkor beszélnünk kell arról, hogy az állandó tisztviselőket is helyettesítik a szerződéses munkatársak bizonyos időszakra. Azért, hogy ne vegyenek fel újabb tisztviselőket, hiszen itt van egy határérték, hogy hányat vehetnek fel, vagyis állandó munkatársak helyett vesznek fel szerződéseseket. Ez mire való? Az arra, hogy áthidaljanak időszakokat, az átmeneti szerződés, az ideiglenes szerződés, hogyha már hat évről beszélünk, nem tudom, mennyire átmeneti ez az alkalmazás. Tehát ilyenkor szisztematikussá vált ez a fajta munkáltatói megoldás, nem csak átmeneti időszakra veszik őket fel, vagy egy bizonyos átmeneti szükségletre. Ez a korlátozás úgy tűnik, hogy mintha hogyha az munkavállalóknak a, az az érdekét szolgálná, hogy megtartsák a lehetőségeiket a munkaerőpiacon, de szerintem ez nem e, reális, aki az intézményeknél szeretne dolgozni neki, ez az első választása, nem azon kell ügyködni, hogy a munkaerőpiacon megmaradjanak a lehetőségei. Először is e, a kis és nagy országok között e, fel kell tartani egy bizonyos egyensúlyt. Nem tudom, hogy ez a, az átmeneti szerződésekre is vonatkozik ez. Az, hogy az különböző elveket tiszteletben tartjuk, ezt vonatkoznia kell az átmeneti munkavállalásra is. Egy olyan kérelemről beszélünk, amelyben eh, kapcsolódunk az alapvető jogok tiszteletben tartásához. Miért vesznek fel egyre több ideiglenes munkavállalót állandó munkafunkciókra. Ez a nagy kérdés, hogyha ez történik, akkor a szabályokon kell változtatni, hogy eh, ezt ne lehessen megtenni. Köszönöm. Mrs. Valina. Valina asszony. Üdvözlök mindenkit. Először is szeretnék én is köszönetet mondani a petíció szerzőjének, hogy bemutatta ilyen élénken, világosan és ilyen szimpatikusan ezt az ügyet. Nagyon meglepett ez az ügy, mm, mert azt halljuk, hogy az Európai Unió kormánya, az Európai Bizottság 20%-ban átmeneti munkavállalással foglalkoztat munkatársakat. Ez képtelen helyzet, egy olyan intézmény részéről, amelynek pontosan az a feladata, hogy a tagállamokkal betartassa a szabályokat, végül is bort iszik és vizet prédikál. Én is arról beszélnék, hogy ezeket az embereket kiképezik a feladatukra hat éven keresztül, és nem ugyanolyan feltételekkel foglalkoztatják őket, mint a többi tisztviselőt. Egyrészt munkaügyi kérdés, másrészt pedig gazdasági kérdés ez, hiszen arról is beszélnünk kell, hogy hogy képzést kapnak ezek az emberek, és ez a képzés, az erre fordított erőforrások elvesznek. Itt most az adófizetők pénzéről beszélünk, az Európai Bizottság nem felel meg a diszkrimináció tilalma elvének. Meg kell vizsgálni részletesebben ezt az ügyet, hogy hogyan tartja be a bizottság az intézménynél alkalmazott munkatársak esetében a saját szabályait. Én is azt gondolom, hogy nyitva kell hagyni ezt a petíciót, és ősszel majd, amikor a munkavállalási formák bizonytalanságáról lesz a meghallgatás, akkor vegyük ezt az ügyet is napirendre. Köszönöm. Thank you, Mrs. Evi. Köszönöm szépen, Évi asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon egyetértek az előttem szóló kollégákkal, Köszönöm a petíció benyújtójának, hogy bemutatta a petíciót, és nagyon világosan szeretnék fogalmazni a magam részéről is, hogy abszolút támogatom ezt a petíciót, hiszen egy súlyos problémára hívja fel, irányítja a figyelmet, amely az európai intézményekben is fennáll. Az a tény, hogy a szerződéses munkavállalók fizetése megfelel az állandó munkavállalók fizetésének, ez igaz, de ugyanakkor ők mégiscsak veszélyeztetett helyzetben vannak. És az itt az intézményeknél elvégzett munka nagy részét szerződéses vagy átmeneti szerződésen rendelkező munkavállalók végzik el, tehát rájuk épít az intézmény. A diszkrimináció tilalmának elvem pedig éppen azt jelenteni, hogy ne tegyük ki a prekáriátus vagy a munkanélküliség veszélyének ezeket a munkavállalókat. Ráadásul ez a fajta foglalkoztatás ellentmond a jó igazgatás elvének. hiszen nem is áll fenn az intézmények vagy a bizottság szándéka a tekintetben, hogy jobban dolgozzanak, illetve hogy jó példával szolgáljanak az állampolgárok is a, a külső világ munkáltatói számára, hogyha fenntartjuk ezt a két kudacsos rendszert. Egyetértek az előttem szóló kollégákkal, és úgy gondolom, hogy ezt a petíciót továbbra is nyitva kell tartani. Ez egy kitűnő lehetőség arra, hogy, hogy más kollega is mondtam, hogy az általunk szervezett novemberi meghallgatás napi rendjére vegyük ezt a kérdést, hiszen a tematikát meg kell vizsgálni, meg kell oldani minél hamarabb, ilyen módon ne vesztegessük a kénzt. Köszönöm a kollégáknak is, és a petíció benyújtójának is a munkát, és tartsuk nyitva a petíciót. Köszönöm szépen! Kirtön Darling asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnézést szeretnék kérni a petíció benyújtájától, de egy utcai baleset történt, ezért késve jöttem. Örülök, hogy a kollégák azt mondták, amit mondtak, egyetértek velük. Én csupán annyit szeretnék hozzátenni. Múlt héten a Strasbourgban az Európai Parlament a prekáris munkaviszonyokról fogadott el egy, eh, hatá- egy állásfoglalást, tehát nem csak az Európai Bizottságot kell felszólítani arra, hogy ne csak beszéljen, hanem tegyen is valamit a prekáris munkaviszonyok visszaszólítása érdekében. Kvázi hogy a saját házatáján is érvényesítse ezeket az érvényeket, és Valence úr egyet, ötletével egyetértek, hogy a novemberi meghallgatás témájára vegyük ezt a, ezt a problémát is programjában. Persze, a, igyekszenek rugalmas lenni munkaviszonyokat, de ugyanakkor a felmérések azt mutatják, hogy a társadalom hasznára válik a kiszámítható munkaviszonyok biztosítása, éppen ezért egy hosszú távú befektetésként kell erre rátekinteni, de más szempontokat is figyelembe kell venni, például az, hogy kit képzünk embereket, aztán dobjuk őket hat év múlva, vagy pedig persze a prekáris munkaviszonyok által jelentette egészségügyi kockázatokat is valahogyan kvantifikálni kellene. Ne felejtsük el, hogy a mi szakbizottságunk évek óta ennek a munkának az élvonalában van. 2009-ben például a kontra és munkavállalók belső versenyvizsgán való részvételéről fogadtunk be petíciót, ne szálljunk ki, ne álljunk ki ebből a harcból, hanem álljunk bele, folytassuk a munkát, és a köztisztviselők jogállásáról szóló rendelet áttekintése során tekinteni, tekinteni kell erre a dologra, és ne csak beszéljünk, hanem tegyünk is valamit. Köszönöm szépen, Danok asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem szeretném megismételni azokat. I fully Nem szeretném megismételni azokat az érveket, amelyeket a, a kollégák már elmondtak, de támogatni szeretném a petíciót. Mindig vannak problémáink azzal, hogyha az alapvető eh, emberi jogokat erre utalunk, az 51-es cikkre. Ez a cikk kimondja azt, hogy videós kompetenciáról van szó, illetve az eredetlen korlátozásról, de itt most ezt az esetet EU-s kompetenciában elemeztük, tehát teljes mértékben utalhatunk a kartára, a diszkrimináció ellenes küzdelemre, stb. Én javaslatom az volna, mivel én az employmentet, illetve az eh, petit is képviselem, foglalkoztatási hálózatokat, az a javaslatom, hogy ezt a eh, petíciót juttassuk el a foglalkoztatásügyi szakbizottságnak, én, azt, eh, én ezt ott szívesen bemutatom, ami a novemberi meghallgatást illeti, ez egy közös szakbizottsági meghallgatás lesz, vagy nem? Ha közös, akkor ott is felvethetjük. Jó lenne, hogyha ezt a foglalkoztatási szakbizottsággal együtt tárgyalhatnánk meg. Köszönöm szépen! Ezzel lezárom, lezárom a, hozzászólást kérő kollégák eh, sorát, és visszaadom a szót eh, Esbruk úrnak két percre. Well, there isn't time, of course, to in detail. Természetesen nincs idő arra, hogy ellent mondjak mindannak, amit a kolléga bizottság részről mondott. Hogyha szeretné, akkor elmegyünk egy terembe, és akkor pontonként végigvesszük a petíciót, egy webkamerát is viszünk, ha pedig nem szeretné ezt a kihívást vállalni, akkor én ezt a következtetést fogom levonni, hogy önök félnek. Ha megnézzük az egyes cikkeit, az alapvető emberi jogi kartának a, az emberi méltóságról szól, önök hogyan tudják ezt a gyakorlatot összeegyeztetni az emberi méltósággal? Nem értik azt, hogy a prekárius munkát végzők, még csak nem is teljes jogú nem látják azt, hogy mi egy csúszós lejtőn tartunk lefelé, és igazából a rabszolgaság felé tartunk vissza. Ahelyett, hogy a, a, a munkavállalókat oda kötöznék a hajóhoz, most igazából fenyegetik őket, ha nem eveznek elég gyorsan és hat év után a rabszolgákat kirabolják a cápáknak, viszont akiket oda kötöznek, azoknak megerősödik az izomzatuk, tehát erősek lesznek. Azt gondolom, hogy etikai okok miatt kérem Önt arra, hogy támogassák ezt a petíciót, illetve Ja, a Júri Szakbizottság is értesüljön mindenről. Köszönöm szépen. Önök nagyszerű napot szereztek itt nekem. Köszönöm. Thank you very much. Thank you. Well, then it's up to me to... Köszönöm szépen. Akkor most megpróbálom összegezni a helyzetállást. Azt gondolom, hogy a Júrihoz kell, hogy forduljunk és véleményt kell kérjünk tőlük. Én ott jártam, amikor a staff volt szó a utóbbi alkalommal, a Rodber rendasszony volt az elnökjelentést, ennek nem is olyan hosszú ideje, de lehet, hogy a Júrit meg kell kérjük arra, hogy nézze meg ezt az ügyet, ezt megtehetjük, Miért, hogy vegyék fel a petíció tárgyát a november 22-i ülés napirendjére is, meghallgatás napirendjére. Természetesen a petíciót nyitva tartjuk. Köszönöm. És az MV szakbizottsághoz is eljuttathatjuk, illetve a, nem az MV javíti magát az elnök, hanem a foglalkoztatásügyi szakbizottsághoz is elküldhetjük mindezt. A következő petíció a 15-19-es petíció. Ez egy magas feszültségű elektromos vezetékép átépítésére irányuló projektről szól, és Jurina Meresel Kármóna, a petíció benyújtója. Ha a vendégek távoznak a teremből, akkor megkérem, hogy mutassa be a témát. now I think we can, we can continue with, with the next item. Folytatjuk a következő petícióval. A magas feszültség elektrós vezetékkel és a petíció benyújtójának adom meg a szót, parancsoljam. Köszönöm szépen, mindenkit köszönteni szeretnék. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy befogadták a petíciót, illetve kérjük Önöket eh, arra, hogy támogassanak bennünket. Szeretnénk megvédeni a Fuerteventurát és a Kanári szigeteket. A Red Electrica visszás gyakorlatairól van szó, egy energiaszolgáltatóiról, akik magas feszültségű vezetéket szeretnének építeni, és monopól helyzetben vannak Itt az Európai Unió szabályait sértik, és a polgárok érdekeit, és néhány konkrét példát mutatok majd arra, mutatok majd arra hogy mi történik Fuerteventúrán és Lanzarotén. Ezt a e, magas feszültségű hálózatot egy madárvédelmi területen szeretnék építeni, itt nagyon fontos a fai sokszínűség megőrzése. No controlada. Olyan helyzetek jönnek létre, amelyek egyértelműen visszaélést jelentenek. A Kanári-szigeteken különböző projektek zajlanak. Ezeknek a projektnek a Lanzarote és Forteventura szigetek elsősorban a céljai. A két Natura 2000-es hálózatnak a szén tereire, illetve a habitat helyszínekre is hatással van a projekt. Ahogyan látják a képeken, közösségi érdekeltségű és különleges védelmet élvező területeket is érint ez a projekt. Ezek olyan elektromos terek, amelyeket a nagy hajók is kihasználnak. A szigetek mindig nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, gazdaságilag, környezetileg és általánosságban a lakosság jóléte szempontjából. Nagyon nehéz helyrehozni a okozott károkat, Forta, Fortaventura esetén például, és vannak olyan állatfajok, amelyeket a kihalás fenyeget. Ezeket a károkat lehet, hogy soha nem lehet már helyreállítani. Jelenleg olyan információink vannak, hogy a Lanzarote Forteventura elektromos hálózatának kiépítésére vonatkozó projekt 15 különböző részprojektre oszlik. Ez a felosztás mesterséges, és a különböző engedélyek beszerzése és az hálózat, képített hálózat képítése elsősorban a cél és nem veszik figyelembe az a környezetvédelmi előírásokat a képítés során. Az állampolgárokat be kell vonni a környezetvédelmet érintő projektekkel kapcsolatos döntésekbe. Ezek az alprojektek különböző szakaszban vannak, így nagyon nehéz követni őket, és nagyon nehéz tudni, hogy mi az igazi kihatásuk. Vannak olyan részprojektek, amelyek amiket éppen csak megkezdenek, másoknál már, már a kiépítés is megtörtént. Az spanyol áramszolgáltató vállalatot az spanyol állam is támogatja, vagyis áll, adófizetői pénzekből gazdálkodnak önkényes döntéseket hoznak, megpróbálják monopolizálni a Spanyolország és más országok közötti összekapcsolásokat. Monopolhelyzetet élvez ez a vállalat, az állampolgárok számára ez hátrányos. Ez a projekt az elektromos vállalat, szolgáltató vállalat általi visszaélésekre jó példa, hiszen kihasználják a számukra gazdaságos, leggazdaságosabb megoldásokat, de nem veszik figyelembe a környezetvédelmi szempontokat, a Forteventurai és Lanzarotei projektekről beszélek én, de Spanyolország szerte vannak más projektek az elektrika részéről, amelyek ugyanilyen visszaéléseket tartalmaznak. Azok a projektek, amelyek az állampolgárok szükségleteit céloznak kielégíteni, ez esetben az áramszolgáltatás szükségletét nem szabad, hogy egyéb érdekeiket csorbítsák. Köszönöm. Thank you very much, uh, and I'll be happy also. Köszönöm szépen. A bizottság is kap majd szót. Kaptunk írásbeli választ is, ez a titkársághoz vasárnap érkezett be, de egyenőre még nem tudtuk közé tenni. Várjuk majd a bizottság magyarázatát, parancsoljanak. Thank you, Anna. Uh, Köszönöm szépen, mindenkit köszönteni szeretnének. A Habitat irányelv azt írja elő, hogy minden olyan projekt, amelynek a Natura 2000-es területekre néző hatása van, különösen ami a megőrzési területeket, védelmi területeket életi, fontos ezeket uh, ellenőrizni kell a célokat, illetően a kompetens hatóságok csak akkor engedélyezhetik a projektet, miután megbizonyosodtak arról, hogy mindez az érintett területre nincs negatív hatással. A projektet az alternatív lehetőségek hiánya nélkül nem lehet megvalósítani. Nagyon fontos a Natura 2000-es hálózat koherenciáját megőrizni. A bizottság megjegyzi azt, hogy a regionális hatóságok, amelyek adminisztratív engedélyezést adtak a projekteknek, amelyekre a petíció benyújtója utal, miután a környezetvédelmi hatástanulmány is készült, benne van a határozatban az is, hogy Fuerteventura a magas feszültség elektromos vezetékévítése ellen a Nemzeti Bírósághoz fordultak a regionális hatóságok. 2017. januárjában a regionális legfelsőbb bíróság átmeneti határozatot hozott, és felfüggesztette a munkálatokat A bizottság emlékeztette arra, hogy a tagországoknak egyedüli felelősségük van abban, hogy az EU-s törvényeket megfelelően valósítsák meg. Nagyon fontosak a nemzeti jogvitelezési mechanizmusok, illetve nagyon fontos, hogy a nemzeti jogszabályok összhangban álljanak az EU-s jogszabályokkal. A spanyol bíróság még mindig nem döntött ezekről a projektekről, tehát a bizottság úgy érzi, hogy túl korai volna, hogyha a bizottság eh, ebben a momentumban cselekedne. Köszönöm először Vanina asszony, parancsoljon. Buenos días, gracias. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Először is szeretnék a kérelmezőnek köszönetet mondani az előadásért, és a Fuenteventúrai civil szervezeteknek is köszönöm, hogy tájékoztatott minket a projekt kockázatairól. Az egységes baloldal nagyon fontosnak tartja, hogy hogy tárgyaljunk erről a magas feszültségi vezeték projektről, az kérelmező nagyon jól előadta, hogy milyen irányelveket sért meg ez a projekt, például a környezetvédelmi irányelveket, illetve a különböző állami és magánprojektek kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó irányelvet, az AVES, a Natura 2000, stb. stb. hosszú a lista sajnos. Úgy veszem észre, hogy az a bizottság mindig ugyanazokat a válaszokat ismételgeti, de a kanáriai fel, legfelsőbb bizottság már felfüggesztette a végrehajtást, és ők is megállapították, hogy bizonyos esetekben ilyen intézkedésre van szükség, hiszen ha már akár megtörtént, akkor utána nagyon nehéz kijavítani. A kanáriai kormányzat, kanári-szigeteki kormányzat kimondta, hogy az felsőbb, legfelsőbb bírósági ítélet arra utat, hogy törvényellenes, jogellenes elemek is vannak a projekt megvalósításában. Különböző petíciókról volt már szó ebben a bizottságban, a termőtalajjal és egyéb környezetvédelmi szempontokkal kapcsolatosan. És most felvetették azt a lehetőséget, hogy a SETA területen az átadott tornyok méretét csökkentsék, különben az élő világra különösen a madarakra nézve visszafordíthatatlan károkat okoz ez a projekt. Nem csak arról van szó, hogy Grand Trahal és Rosario között milyen vezetéket építenek ki, hanem arról, hogy három szakaszra bontották a projektet, pontosan azért, hogy megkerüljék a környezetvédelmi előírásokat. egységében kell tekinteni ezt a projektet, nem részenként, és ez igaz a környezetvédelmi kihatásra is. A projektek feldarapolását én nagyon súlyos eljárásnak tartom. 2004. szeptemberében ezzel kapcsolatosan már az Európai Bíróság is elítélte Spanyolországot. Itt csak magánérdekekről van szó, ez a projekt nem a sziget számára lényeges, vannak alternatív elképzelések is, de ezeket mind elvetették. Ezek az intézkedések gyakorlatilag kísérletek, ahogyan az kérelmező elmondta, ez egy magáncég, és spekulatív üzleti érdekek vezérlik, figyelmen kívül hagyja a Kanári-szigetek élővilágának ügyét. Nagyon óvatosak kell, hogy legyünk, hogy egy helyre hozhatatlan kárt ne okozzunk a sziget élővilágában. Fontos, hogy nyitva maradjon ez a petíció, és a szigetért felelős autonóm közösség kormányzatának intézünk egy levelet, hiszen ez az Natura 2000 hálózatnak része. Ez a terület nem készült megfelelő hatástanulmány a projekt indításakor. Azt is javaslom, hogy adjuk át az ügyet a Környezetvédelmi Bizottságnak tanulmányozásra. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. López Aguiar úr. Gracias, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem ez az első alkalom, hogy környezetvédelmi ügyek, amelyek nagyon kényes ügyek, ennek a bizottságnak a napirendjére kerülnek a Kanári-szigeteki kérelmezők részéről. Ennek az autonóm közösségnek megvan a maga parlamentje, kormánya, bírósága, legfelsőbb bírósága. Nagyon örülök, hogy eljöttek a kérelmezők a Kanári-szigetekről, Fuerteventuráról, és ez jó alkalom, hogy megismerjük ezt az ügyet. Meghallgattuk a petícióját, ez a bizottság üdvözli ezt a petíciót, és én a szocialisták nevében nem csak, hogy ehhez a támogatáshoz csatlakozom, hanem még szeretném megerősíteni a petíciós bizottság elindította az eljárás, de én fontosnak tartom, hogy nyitva maradjon a petíció egészen addig, amíg megnyugtató megoldást nem találunk ezekre a súlyos környezetvédelmi agályokra. Itt egy spanyol elektromos vállalatról van szó, egy oligopóliumról, és nagyon fontos, hogy fel tudjunk az érdekeivel szemben lépni. Az a Kanári-szigetek a SEPA térségben, tehát a madarak szempontjából és ökológiai szempontból nagyon fontos faj fenntartó térségnek minősül. És ez a nagyon kényes ökoszisztéma veszélybe kerülhet a projekt megvalósítása által, a Natura 2000 területekhez tartozó és a habitat által szabályozott területeken részletes hatástanulmányra van szükség minden projekt elvégzése előtt. A hatóságok nem terveznek kellő kompenzáló intézkedéseket, és nem tesznek meg mindent azért, hogy a védett fajok esetében a károkozást elkerüljék. Nem igaz az az érv, hogy az elektromos hálózat képítése nem érinti a környezetet, a természeti környezetet, kizárólag gazdasági megfontolások vezették eh, a szolgáltató vállalatot, semmiféle, gazda, ö, semmiféle környezetvédelmi szempontot nem vesznek figyelembe, és visszafordíthatatlan károkat okoz eh, ez a projekt és a 2002-es vonatkozó irányelvet ezzel megsértik. A decisión final. Nos encontramos, por tanto, ante una actuación que ha sido recurrida en contencioso administrativo por el Cabildo de Fuerteventura, que es el órgano. A Fuerteventurai kormányzat olyan projektet támogat, amelyről egyébként az Kanári-szigeteki parlament is negatívan nyilatkozott. A szocialista frakció támogatásával februárban elfogadtak ezzel a projekttel kapcsolatosan egy törvényt, hogy vigyék föld alá a vezetékeket, azért jöttek el a petíció szerzői, hogy felhívják a bizottságunk figyelmét a vonatkozó irányelvekre, amelyek a helyi élővilágot védik és a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére. Az európai szabályozás szerint ez egy nagyon kényes ökoszisztéma. Én tehát támogatom ezt a petíciót, és azt mondom, hogy tartsuk nyitva egészen addig, amíg a környezeti megfontolásokra megnyugtató válasz nem érkezik. Köszönöm ezt a nagyon hosszú felszólalást. Brass. Terip Cabrász úrnak adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony, röviden fogok szólni. Önmagában az, hogy bemutatják ezeket az eseteket, és sok ilyen esetet ebben a bizottságban, úgy gondolom, hogy nagyon fontos kritériumokat kell ezzel kapcsolatosan figyelembe venni. A különbségek vétele nélkül egyenlőséget nem lehet elképzelni. A szigetek esetében figyelembe kell venni az sziget elszigeteltségét, illetve a szolgáltató monopól helyzetét, ami rögtön kiszolgáltatott helyzetbe hozza a szigetet, amely már földrajzilag is sokkal nehezebb helyzetben van, mint a szárazföldi térségek. Egy olyan projektről van szó, amely teljesen elfogadhatatlan. A bizottság részéről mindig nagyon elkeserítő, hogy azt mondják, hogy ez a tagállamok ügye, hogyha a, persze én a zöldek nevében beszélek, hogyha a környezet nem európai szinten probléma, akkor nem tudom, hogy mi egy európai probléma mi nekünk a környezetvédelmi ügyekben fel kell emelnünk a hangunkat. Nyilván nyitva kell hagyni a, patit, a petíciót, ahogy a Juan Fernando is elmondta, mert van alternatív megoldás, illetve vannak még bírósági jogi döntések, amelyek még hiányoznak, de a parlament már kimondta a véleményét ez ügyben, ez fontos, és mint mindig, ilyen monopól helyzetekben nagyon súlyos döntést hoztak, vagyis hogy feldarabolták a projektet, hogy megtörténhessenek, megtehessenek olyan dolgokat, amelyeket egy nagyobb évű projektnél nem tehetnének meg. Én úgy gondolom, hogy a prioritásokat most is tiszteletben kell tartanunk, és az óvatosság elvét. És köszönöm szépen, Rossza! Köszönöm szépen! Én is csatlakozom a kollégáim által elmondottakhoz. Nagyon nagy évű projektről van szó, 14 projektről. A directiva, dice És nagyon fontos, hogy a Habitat eh, irányelvnek és az európai szabályzásnak megfeleljenek eh, ennél a projektnél. És az is igaz, hogy a bizottság azt válaszolta, hogy nem tud véleményt nyilvánítani, mert nem az ő hatáskörébe tartozik legalábbis részben ez a projekt, de én azt gondolom, hogy az európai projekt szabályoknak meg kell felelniük ezeknek a projekteknek. És ezeket az intézkedéseket érdemes volna előre megtenni, nem amikor már bekövetkezett a környezetkárosítás. Olyan stratégiára van szükség, amely megelőző jellegű, tehát még a döntések előtt meg lehessen tenni az óvintézkedéseket, ahogyan ezt a bíróságok is kimondták. Köszönöm. Ezzel a felszólalók listáját lezártam és most a kérelmező két percben megkapja a szót. Kérem, hogy mondja el, hogy a jövőben mit szeretne, és hogy milyen benyomásokat nyert. Köszönöm szépen. Én azt szeretném jelezni, ahogyan elmondtuk, nagyon feldarabolták ezt a projektet. Halad az idő, a különböző projektek különböző fázisban vannak, már nem három eh, szakaszban vannak, hanem hat különböző szakaszban. Eh, Lanzarot eh, esetében januárban adták ki a, az engedélyt, ezért számunkra nagyon aggasztó számunkra ez a helyzet, hogyha bíróság elé akarjuk vinni az ügyet, akkor most már 20 projekt ellen kell eljárást indítanunk, ez egyszerűen lehetetlenné válik számunkra, hogy hatékonyan felépjünk bírósági eszközökkel a projektekkel szemben. Nincsen elég információ, nincsen elég idő, hogy az összes szakaszt végigvigyük, és hogy meg tudjuk támadni a különböző engedélyezési eljárásokat. Esetről esetre, projektről projektre Eh, kell vizsgálnunk az ügyeket szakaszról szakaszra, és így kell bíróság elé vinni az ügyet. Ez nagyon nagy nehézséget okoz. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Thanks to you. Köszönöm szépen, önöknek köszönjük. Köszönjük, hogy eljöttek, hogy idejüket, elkötelezettségükkel nem spórolva jöttek el és tájékoztattak bennünket. Vonjuk hát le a tanulságokat, persze a petíciót nyitva tartjuk, ez magától értetődő, és mint hogy ahogyan a bizottság már elmondta, az eset, amelyre hivatkoznak, voltak éppen a projekt engedélyezéséről még a spanyol bíróság előtt nyitott jogügylet zajlik, jogvita zajlik, ezért a bizottság nem tud beleszólni ebbe az ügybe, hiszen még nincs kész engedélyezés, ezért nekünk kell figyelni erre a kérdésre. Javaslom, hogy küldjünk egy levelet a regionális hatóságnak, kihangsúlyozva a tény fontosságát, és nyomon követve a petíció ügyét. Tehát nyitva hagyjuk a petíciót, visszatérünk rá a későbbiekben. Világosra kell tennünk, hogy ezt mi fontosnak tartjuk, és nyomon követjük, és akkor reméljük, hogy helyes döntést hoznak. És persze tájékoztatjuk majd a környezetvédelmi szakbizottságot is az ilyesfajta eljárásunkról. Így járunk el, rendben van Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött. A 15. napirendi pontot elhalasztottuk az októberi ülésünkre, a 16. napirendi pont kerül most napirendre. A 1432-es petícióról van szó, Passante di Bologna projektről. Itt van a petíció benyújtója, jó napot kívánok, üdvözlöm a petíció szakbizottságban, az Európai Parlamentben és Brüsszelben. Luga Sztinári képviseli a petíció benyújtóját. 5 percig kapja meg a szót, parancsoljon. Grazie. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy lehetőséget adtak annak, hogy benyújt, hogy eh, tájékoztassam önöket erről a petícióról. A Passata di Bologna egy eh, városi autópálya 15 kilométerre hosszú, 50 széles széles, amely sűrűn lakott területet eh, eh, keresztezni, ha 10 km, 10 méterre a házaktól. Azáltal, hogy az út pályát 14 méterre akarja kibővíteni, nőnek a kockázatok. A projekt becslései alapján 180 ezer jármű jár majd ezen az városi autópályán, 65 millió gépjármű évente, 10 méterre a házaktól. Hát ez nem logikus. Bolonyam a Padán fensík egyik városa, Európa egyik legszennyezettebb területe ez. Már 2017-ben is 24-szer léptük át a PM10 vagy a, a, a mikrorészecske határérteket, valamint a nitrogén, oxid, a NOx határérteket 5 alkalommal. Jól tudjuk, hogy a NOx és a finompor a gépjármű forgalomból ered, éppen ezért a passzantét, az autópályát megépítve súlyos veszélyek lesekednének az állampolgárok egészségére és a környezetvédelemre, ráadásul a fenntartható mobilitás elvei sérülnének. Olyan érvekkel érvel nekem, amely fenntarthatatlan, hiszen hatékony, nem volna hatékony ez az autópálya a dugók megszüntetésében, a kártékony volna, hiszen látjuk, hogy a környezetet és az egészséget károsítaná, és anakronisztikus volna, hiszen olyan városokban, mint Hamburg, Lyon, Madrid, vagy akár Szül és San Francisco is lebontják a városi autópályákat, nem hogy építenének az a város, amely Európa zöld fővárosának um, um, pozíciójára pályázik, eh, nem engedheti ezt meg magának. Ráadásul sok ezer állampolgár egészségét veszélyeztete. Ez tehát um, a lakossággal, lakossági fórum nevetséges volt, félrevezető volt, egész egyszerűen propaganda művelet volt, hiszen az önkormányzat, illetve a kormány már meghozta a döntést, semmilyen módon sem törődtek a lakosság véleményével. Az zéró opciót, tehát hogy nem építik meg az autópályát, egész egyszerűen nem is mérlegelték. Súlyos konfliktust hoz létre, szociális konfliktust és politikai konfliktust hoz létre ez az autópálya tervezet, már a korrupció elleni hatóság és az ügyészség is vizsgálódik a közbeszerzések lehetőségén. Egyszerűen szóval aggasztó helyzet. Nagyon, súly, nagyon sűrű lakossági lak, lakott területen menne át ez az autópálya, és ha megépítenénk, akkor ez azt jelenteni, hogy ez a sok tízezer lakos súlyos egészségügyi kárnak lenne kitéve. Ez nem csak nem logikus, hanem az környezeti károk csökkentésének politikai céljának, céljába is ütközik. Éppen ezért ráadásul a, tudjuk, hogy a légszennyezés hány betegségért felel. A hatóságokhoz, a hatóságokat az európai intézmények többször felszólították, hogy fenntartható közlekedési projekteket hajtsanak végre, de ugyanakkor Emília Románia régióból, régióban 12 milliárdot irányoznak autópálya építésre, és a kerékpáros közlekedésre és a vasúti közlekedés hátrányba hozzák. Éppen ezért kérjük, hogy tegyenek meg mindent ezen kártékony projekt végrehajtásának megakadályozása érdekében, hiszen az európai politikai célokba ütközik -e ez a projekt. Kérjük tehát, hogy vizsgálódjanak ebben a kérdésben, és vizsgálják meg, hogy hogyan lehetne fenntartható közlekedési megoldásokat találni Bolonyában, amelyek figyelembe veszik a közegészség és a környezet kérdéseit is. Kérjük tehát, hogy a bizottság indítson vizsgálatot ebben a kérdésben. Kérjük azt is, hogy a bizottság vizsgálja meg az olasz állam viselkedését, és véri, vizsgálja meg, hogy nem öm, jár-e úgy el, hogy ez az európai jogot sért, és ebben az esetben európai jogsértési eljárást kell indítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, most megadom a bizottságnak a szót. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon új petíció, egy friss petíció, befogadhatónak nyilvánították, de csupán április 12-én. Azután ezt eljuttattuk az Európai Bizottsághoz, és még nem kaptunk írásos választ a bizottságtól, hiszen ez egy nagyon friss petíció, de sürgőségi eljárásban bántunk vele az egyik frakció kérése alapján. Tehát ha nem rendelkezünk megfelelő információval, az igaz, de sürgetőleg bánunk az ügyel. Most megadjuk a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen! Két közlendünk van, az egyik a közbeszerzésre vonatkozik, a másik a környezetvédelem kérdésére. A tagállamok elsősorban az EU jogszabályért felelnek, a nemzeti hatóságok feladata az, hogy biztosítsák, hogy a projektek kihatása a talaj, a levegő biztonsága tekintetében, illetve az emberi egészségre gyakorolt kockázatok tekintésében, tekintetében figyelembe vétessenek az EIA eljárásban, mielőtt a közbeszerzési engedélyt megadják a zéro opciót, mint, ó, mint lehetőséget is figyelembe kell venni. Ugyanez igaz a közmeghallgatás, illetve a közkonzultációs fázisban adott felvetésekre az EIA folyamat úgy tűnik, hogy most zajlik, a technikai értékelése fázisban van a konzultációt már végrehajtották január 10-től március 13-áig, 2017-ről beszélünk. A petíció benyújtói márciusban és áprilisban fogalmazta meg az észrevételeit, ezen felül pedig az SEA irányelve hatája alá tartozó szabályok, mint a helyi területrendezési terv, vagy pedig a, a szám, a közlekedési tervek kialakítására vonatkozó európai jogszabályok akkor teszik szükségessé a környezeti felmérést, hogyha a tagállamok szerint a projekt komoly környezeti kihatással jár majd. Amikor ilyen screeninget hajtanak végre, a tagállamoknak figyelembe kell venniük, az emberi egészségre leselkedő veszélyt is. Az információk alapján a bizottság nem tud, látja bizonyítottnak, hogy egy ilyen screeninget nem hajtottak volna végre, illetve hogy a, tagá, a hatóságok nem akarnák ezt végrehajtani. Másrészt, hogy az emberi egészségre vesz, leselkedő veszély kritériumot ne vették volna figyelembe. Az hatályos irányáv azt is elvárja a tagállamoktól, hogy biztosítsák, hogy a tervezeteket a lakosság számára is lakosság elé tárják. A tagállamoknak azonosítaniuk kell a terveket, meg kell mutatniuk a terveket, de persze az, hogy hogyan vonják be a lakosságot a tervek kialakításában már tagállami hatáskör. Az SEA screening eh, eredményeit kell a lakosság elé tárni a 2012 per 49-es irányelv a hadzaj tekintetében nem határoz meg konkrét határértékeket, itt tartozik a autópályából származó zaj is. Ami pedig a, a a ö, levegőszennyezést illeti, úgy tűnik, hogy a NOx és a mikropor, mikrorészecske szennyezés bolonyában javuló tendenciát mutat, és az idevágó határ irányába az ózonra vonatkozólag nem ír elő konkrét határértékeket, a bizottság ezen felül az alapjogi karta sértését sem tudta megállapítani, és az ENSZ um, emberi jogai kartája kapcsán a bizottság nem rendelkezik hatáskörrel. Ami a további kérdéseket illé a Peti, petens azt mondta, hogy az április 15-én, 2016. április 15-én az olasz kormány és a helyhatóságok által kötött megállapodás alapján a koncesziót kapó cég aki az A14-es autópályát építi majd ki, és több építővállalatot működtet. közbeszerzési eljárás nélkül akarja végrehajtani ezt az eljárást. A petíció benyújtója azt is mondja, hogy ez európai és olasz közbeszerzési jogszabályokat sért, hiszen ezt a céget nem ö, autópálya építő koncessziósként választották ki. Ezért arra van szükség, hogy közbeszerzési eljárásokat írjanak ki, azért, hogy a csoporthoz nem tartozó cégek is esélyt kapjanak abba, hogy az építési munkában részt venjenek, és ilyen módon kompenzálják a verseny, az upstream verseny hiányát. A 2014 per 23-as irányelv hatája alá tartozik ez a közbeszerzés, állítja a petíció benyújtója, ezért a 2014, 24 és 25-ös irányelvek, melyek a közbeszerzésről szólnak, nem relevánsak a petíció esetében. A bizottság megállapítja, hogy a koncesziós irányelv nem tartalmaz szabályokat, amely azt írna elő, hogy egy kocsi, hogy egy um, tender folyamatban kiválasztott uh, kedvezményezettet bárki arra kérdezni, hogy a downstream versenyt biztosítson. Másrészt az olasz jogszabály egy ilyen kötelezettségét ér elő a 177-es cikk, a közbeszerzési törvény cikkéről beszélek. Ezért tehát hogyha a 2015-16 április 15-i megállapodás az olasz törvény 177-es cikkének sértését eh, jeleníti meg, akkor a hatáskörre rendelkező adminisztratív és bírósági testületekkel, hogy eljárjanak Oroszországban. Figyelembe véve, hogy a petens által felvetett kérdések az olasz hatóságok hatáskörébe és illetékességébe tartoznak, és figyelembe véve, hogy a Nemzeti Bíróság már vizsgálódik a kérdésben, a bizottság ebben a kérdésben nem tesz lépéseket. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, Évi asszony. Grazie, Presidente. Allora, innanzitutto ringrazio. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának, hogy benyújtott ezt a petíciót. Sokadik olyan felgyorsított projekttel találkozunk, ahol um, egy sűrűn lakott területen próbálnak uh, végig vinni egy ilyen projektet, súlyos környezeti és közegészségügyi kihatással járna ez jelen esetben Bologna városának lakosságára. Ahogyan a petíció benyújtója mondtam, a légszennyezésre súlyos kihatással lenne ez a projekt. Ráadásul a környezeti értékeket már a mai helyzetben sem tudják betartani az állampolgárok kérését, eh, kérvényeire fityet hánytak például az epidemiológiai és eh, környezetvédelmi adatokra hivatkozva nyújtottak be az állampolgárok éppen azon eh, lakóterületről egy kérvényt, ahol ezt az autópályát akarják végigvezíteni. Erre fityet hánytak a hatóságok, és nem törődtek azon lehetőségekkel, hogy a projekt helyett alternatívákat vezessenek be. A környezetvédelmi hatás tanulmányban ezeket az alternatívákat figyelembe se vették nagy elkötelezettséggel um, sürgetve akarják a helyhatóságok uh, végigverni ezt a projektet, nem sok lehetőséget hagyva így az állampolgároknak. Ez egyértelműen lábbal tiporja az um, a nemzetközi és európai megállapodások, többek között az Arhuszi megállapodásban foglaltakat öt napot hagyni arra, hogy az állampolgárok um, ezt a komplex projektet véleményen lássák el, ez egész egyszerűen um, szégyen teljes, égbe kiáltó, és um, viccet csinál a konzultációs kötelezettségből. Ráadásul ez a projekt, tehát um, elad, úgy adják el, mintha javítana a jelenlegi helyzetet. És arra hivatkoznak, hogy nem nő majd a légszennyezés a projekt következtében hiszen állandó sebességgel mennek majd a járművek, és Ráadásul az elkövetkező években javul majd az autók környezetvédelmi kibocsátási értéke, erre hivatkoznak. Hát jelzem mind az Európai Bizottságnak, mind a helyhatósági képviselőknek, hogy a dízelgétet még le se, le se zártuk, és tudjuk, hogy az dízelautó 90%-e nem tartja be a határértékeket, mi több 10-20-szorosan túl is lépi azokat. Tehát arra hivatkozva, hogy majd a jövőben jobb autók állnak rendelkezésekre, és ez emiatt majd a kibocsátás érték is alacsonyabb lesz, egész egyszerűen nem állja meg a helyét, mi több ez nevetséges. Egy szóval, a közösségi közlekedést kell helyzetbe hozni, a megújuló energiaforrásokból működhet gyakran például a vasút vagy a, a villamos közlekedés. Ezekre kell helyezni és új pontok, nem a közúti közlekedésre. Világos, hogy ez az építő ágazat érdekeit szolgálja. Kérem, hogy a petíciót hajtartsuk nyitva, hiszen számos elem van, amelyet tisztázni kell, amelyre figyelmünket kell irányítani, és jelzem egyébként, hogy az elmúlt időben is olyan öm, projekteket vertek végig a lakosságon, amelyekről kiderült, hogy ö, lábbal tiporták a környezeti jogot, a közegészségügyhez irányuló jogot, illetve az európai jogszabályokat. Tehát kérem, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva, hiszen ö, nagyon súlyos jogsértés gyanúja állít fenn, és különösen veszélyes ö, veszély leselkedik itt a bolonyai állampolgárok egészségére. Köszönöm. Pronte. Köszönöm szépen, Affronte úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vetettem fel az állampolgároknak, hogy nyújtsanak be petíciót a petíciós bizottsághoz, örülök, hogy ide jutott ez a dolog, mármint, hogy sikerült a petíciót benyújtani, és azt kell, hogy mondjam, hogy nyugtalanít a bizottság előadása. Voltak éppen itt egy ilyen álca függönyt, egy álca kötfelhőt bocsátott ki a bizottság, olyan jogszabályokra hivatkozva, amelyek nem veszik figyelembe a petíció benyújtóinak világos érvelését. Azt gondolom, hogy határozottabb és kedves bizottság pontosabb választ kellene adni, helyesebb volna, hogyha az állampolgárok egészségének és a környezet szempontjait is figyelembe vennék. Nem az autópályát kell kibővíteni, hanem sokkal inkább um, az itt hangoztatott uh, erveket érvényesítsük, jelesül a fenntartható közlekedés, a fenntartható mobilitás erveit, uh, illetve az egészség megőrzésének szempontjait. Tehát nem lehet mindig a régi jogszabályokra hivatkozni, hanem igenis vegyük figyelembe azokat a magasztos elveket, amelyeket állandóan hangoztatunk. Végezetül pedig. Evi kollega által mondottakkal értek egyet, a tekintetben, hogy hogy vonták be a lakosságot. Ez nem egy formalitás a lakossági konzultáció nem egy formalitás, ahogy ezt Olaszországban gyakran csinálják, nem csak egy ilyen lista, amelyet ki kell pipálni, hogy megcsináltuk, megcsináltuk, megcsináltuk, nem. Meg kell hallgatni az állampolgárokat, időt kell adni arra, hogy elolvassák a dokumentumokat és véleményüket megfogalmazzák. nem propaganda intézkedés kell, hogy legyen, hanem valóban a hatóságoknak figyelniük kell a lakosságra. Márpedig nevetségesen rövid volt ez a konzultációs időszak, a lakossági fórumokon pedig voltak éppen nem vontak be a lakosságot, nem informálni kell őket, hanem be kell őket vonni. Ez egy nagyon nagy különbség, hogy csak információkkal árasztják el őket, vagy pedig figyelnek is rájuk. Ráadásul úgy gondoljuk, hogy az európai jogszabályokba ütközik ez a projekt, Persze, a bizottság arra hivatkozik, hogy az állam és kormányfők vagy a miniszterek tanácsa hozza meg a jogszabályokat, de ugyanakkor a bizottság őrködik a jogszabály betartásán. Úgy gondolom, hogy itt a környezetvédelem, a közegészségügy, valamint a fenntartható mobilitás kérdése merül föl. Ez ezer ok arra, hogy ezt a petíciót nyitva tartsuk, és bizony kérjük azt a bizottságtól, hogy egy kicsit meggyőzőbb érveket hozzanak, nem csak így felolvassanak egy előre megért szöveget. Mrs. Schlein. Köszönöm szépen, Schlein asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is köszönöm, hogy benyújtották ezt a pontos és jól érvelt eh, petíciót. Bolonyában heves indulatokat vált ki ez a projekt. Gyakran azt mondják, hogy nincsen, nem volna alternatívája ennek az autópályának. Nos, meg vagyok róla győződve, hogy igenis kell, hogy legyen alternatíva. Lehet, hogy az a politikai szándék hiányzik, hogy figyelembe vegyék ezt az alternatívát, hogy más irányban gondolkodjanak. A sok civil szervezet nagyon legitim kérdést vet fel. Az európai uh, intézmények válasza nem lehet ilyen felületes. Egyetértek Affronte képviselővel. Nem lehet az, hogy pilátusként mossák a kezüket, hivatkozva arra, hogy ez a tagállamok hatásköre. Nem, itt európai kérdésről van szó, elsősorban azért, mert a participáció nem valósult meg, a lakosságot nem vonták be, ráadásul megrendült a bizalom, az európai intézményekbe vetett bizalom az állampolgároknak. Éppen ezért ez a projekt rengeteg szempontból komoly aggályokat vet fel, ezeket ráadásul vélhetőleg a forgalmi dugók kérdését sem sikerül majd megoldani ezzel a projekttel. Egy szóval valóban a már korábban meghozott döntéseket akarják propagálni, és ezt akarják eladni konzultációs folyamatnak, holott az állampolgárok egészségére és a környezetre nagyon súlyos kihatással jár majd ez a projekt. Ahogy hallottuk, ez Olaszország és Európa egyik legfertőzöttebb, legkörnyezetileg kártékonyabb területe. Egy szóval ez egy tényleg kábítószerként használják a közhatóságok az újabb és újabb közbeszerzéseket, illetve beruházásokat az autópályában. Nem, újonnan kell gondolkozni, át kell állni a fenntartható közlekedés rendszerére. Támogatom tehát a petíciók benyújtóit, illetve egyetértek Evi kollégával, aki azt mondta, hogy tartsuk nyitva a petíciót, vitassuk tovább ezt a kérdést, irányítsuk rá a szakbizottságunk figyelmét. És arra is szükség van, hogy a bolonyai autópálya tervezet, illetve a már meglévő autópálya kibocsát és értékeit is vizsgáljuk meg, és ez alapján lehessen csak a döntést meghozni. Köszönöm. Thank you so very much. Köszönöm szépen. Ajega asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két témára szeretnék, témára szeretném felhívni figyelmet. Egy olyan európai kontextusban élünk, ahol um, környezeti és fejlesztési modelleket és beruházási modelleket uh, ajánl Európa, amely, vesz, amely a környezet egészségét és az állampolgárok egészségét tartja figyelembe. 2015-től pedig egy olyan stratégiát folytatunk, amely a talaj gazdálkodásra, vagy a környezeti károk csökkentésére hivatkozik. Márpedig ez a projekt folyamatosan figyelmen, figyelmen kívül hagyja ezeket a célokat, ezeket az általános politikai stratégiákat. Éppen ezért sokkal inkább arra van szükség, hogy a szép politikai stratégiákban foglaltokat valósítsuk meg, és ne betonozzuk le a még természetes flórával és faunával rendelkező értékeket, amelyek gyakran az emberi kultúra örökségét is hordozzák. Tehát nem csak az állampolgárok egészségéről van szó, szóval sok tízezer bolonyai állampolgárt tennének ki egy ilyen súlyos szennyezésnek, de nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy a általános elveinket érvényesítsük meg, <clears throat> juttassuk érvényre. Azok a stratégiák, amelyeket a rendelkezésünkre álló források felhasználása során akarunk alkalmazni, ezeket valósággá kell váltani, például a car sharinget, vagy a megosztáson alapuló gazdaság elveit. Nem lehet, nem engedhetjük meg, hogy anakronisztikus projekteket hajtsanak végre. 650 millió eurót akarnak ebbe a projektbe beruházni, Mit lehetne tenni ennyi pénzzel, képzeljék csak el, hogyha mondjuk valódi fenntartható ö, közlekedési rendszert építenének ki, amely nem csak az környezetet, hanem az egészséget, az állampolgárok egészségére is figyelemmel lenne. Ezért egyetértek azzal, amit Evi kollega mondott, tartsuk nyitva ezt a petíciót, de ugyanakkor felszólítom az orosz kormányt is, hogy ébredjen fel, ébredjen fel, álljon a dologba bele, törődjen az állampolgárok hangjával, és kezdjenek, indítsanak útjukra olyan projekteket, amelyek nem, hogy kártékonyak volnának az állampolgárok egészségére és a környezetre, hanem sokkal inkább fenntartható projektek. Gondoljanak csak a tavra, a Lyont Milánóval összekötő gyors vasút kapcsolatra, amely szintén milliárdokba kerül és komoly környezeti károkat okoz. Stratégiai vízióra van szükség, amely valóban az állampolgárokra koncentrál és a fenntarthatóságot biztosítja. Sok száz milliót szórunk ki, úgy, hogy a fenntartható projektekre nem marad egy cent sem. Köszönöm. Thank you. And that... Köszönöm szépen. Akkor ezzel az olaszok után eh, jön a spanyol invázió, Terik Ábrasz tessék. Köszönöm szépen. Teljes egészében egyetértek az előttem szóló kollégákkal. Úgy, <laughs> úgy gondolom, hogy egy város közepén egy autópályát kiépíteni, ez egy eh, teljesen téves elképzelés. Hogyha jól értettem, 650 600, 750 millió jármű járna évente? Hát ez hihetetlen mennyiség. Az a gondolat, hogy eh, egy még nagyobb autópályát építsenek ki, felfoghatatlan, érthetetlen. Ez, egy, eh, ez a projekt valóban kártékony az állampolgárok számára, és eh, persze a közegészségügy kérdése nagyon fontos, de ugyanakkor nagyon meghög, megdökkentett a bizottság válasz, aki azt mondta, hogy többek között, többek között az emberi egészségre lesekedő vissza, ö, veszélyt kell felderíteni. Nem, nem. Ez egy elsődleges kérdés kell, hogy legyen. Az emberi egészség kérdése abszolút a figyelmünk homlokterében kell, hogy álljon. Ez nem csak egy interália többek közötti szempont, hanem a szempontok legfontosabbika. és az külső egészség, tehát a természet egészségére is figyelni kell. A munkahelyi egészségre, az otthoni egészségre és a környezete egészségére is figyelni kell. Ez kell, hogy az európai politika sarokkövét adja, és éppen ezért a petíciót nyitva kell tartanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a résztvevőknek. Most Tassinári úr, ismét önhöz fordulok, van még két perce, hogyha ki szeretné tölteni. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is meg vagyok hökkenve a bizottság, a bizottság válaszán Ez csak egy szempontot vegy figyelembe, de úgy gondolom, hogy a mi kérdéseinket egyáltalán figyelmen kívül hagyták. Ami pedig a közösség bevonását illeti. A projekt fázis legelején be kell vonni a lakosságot, ahogy az Arhuszi Egyezmény beszél arról, nem egyszer kell eh, ledarálni nekik, hogy mit terveznek, hanem be kell őket vonni az egész folyamatban a környezet, stratégiai környezetvédelmi értékelést a lakosság véleményének figyelembevételével kell végrehajtani, és figyelembe kell venni az Emilia romániai és a bolonyai közlekedés szempontjait. Mikor kell tehát figyelembe venni a lakosság véleményét? Nem akkor, amikor már eldöntötték, hogy milyen beruházásokat hajtanak végre, ami pedig a szennyezést illeti, hát drámaiak a 2017-es első fél éve környezeti számai, a lé, levegő minősége nem, hogy javult volna, hanem rossz, hanem súlyosan sérült. Ötszer a riasztási szintet is átlépte a NOx szennyezés, Hát most viccel velem a bizottság, azt mondja, hogy javult volna Bologna légminősége. Hát ez égbe kiáltó, szemforgató, ez eh, nem is tudom, mit mondjak, rossz vicc. Ráadásul a környezetvédelmi szempontokat eh, egyszerűen figyelmen kívül hagyták, kérem, tehát vegyék figy- mindenre kiterjedő, átfogó információkat gyűjtsön be a bizottság, akkor, amikor hozzászól a projekthez, hiszen nagyon súlyos dolgok történnek itt. Nem lehet itt egyszerűvé tenni a vizsgálatot. A bolonyai öm, autópálya mellett egyszerre nincsenek is légve, légvizsgáló állomások, már pedig az állampolgárok évek óta kérik, hogy megfelelő mintavételi állomásokat készítsenek, és kérem a bizottságot, hogy vegye komolyan ezt a helyzetet, szerezzen be mindenhonnan információt, nem csak az Autostrada per l'Italia, az üzemeltető cégtől, hanem valóban a petíció szövegében egyébként világosan elmondott adatokat is vegyék figyelembe, hiszen a Passatel Bologna projekt nagyon súlyos lesz a környezetre és az egészségre. Ki, mi bízunk, nagyon bízunk az európai intézményekben, de remélem, hogy a bizalom nem fog sérülni. Kérem tehát önöket nyomatékkal hogy tartsák a, nyom, a petíciót nyitva, és köszönöm szépen mindenkinek, aki felszólalt, köszönöm mindazt, amit mondtak. Azt hiszem, hogy a vita jó irányba haladt, hiszen ennek a projektnek az abszurditását, az abszurditását hangsúlyoztam, Gondoljanak bele, egy olyan autópályát akarnak kiépíteni, amely 10 méterre fog menni a forgalom az autópályán az állampolgároktól. Köszönöm. 10 meters out of méterre halad az otthonoktól, és mindenki tudja, hogy milyen fontos Bolonya, a kulturális öröksége, és maga a város. Ezeket mind figyelembe kell venni. Nem csak a régió, a város vagy Olaszország számára lényeges ez, hanem Európa egésze számára, mindannyiunk számára. Ez része Európának, mindannyiunknak része, a kultúránk része. Hagyjuk nyitva ezt a petíciót, várjuk ki a bizottság írásos válaszát, időközben pedig kell küldeni a nemzeti és regionális hatóságoknak Olaszországban egy levelet, amelyben kimondjuk, hogy követjük az ügyet. Ennyit tehetünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy olyan messziről, a gyönyörű Bolonyából elutaztak ide, nagyon jó visszautat kívánok. A következő petíció... We don't have the petitioner present. Something... Szerzője nincsen jelen, valami történhetett, hiszen nem jelent meg, lehet, hogy úton van, de egyelőre ugorjuk át ezt a témát, és nézzük a következőt. Ez az Európai Fogyatékossági Stratégia végrehajtásáról szól. Most nincs nehéz dolgom, hiszen én vagyok az előadója ennek a véleménynek. Néhány percre kérem tehát a figyelmüket ezzel kapcsolatosan. Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégiáról szóló jelentés vezető szakbizottság a Foglalkoztatási Szakbizottság, de a mi bizottságunknak a hozzájárulása arról szól, hogy a véleményünket azokra a petíciókra alapozzuk, amelyeket kaptunk. Ez hozzáadott értéket teremt a jelentés számára, hiszen az állampolgárok meglátásait is hozzáadja a kérdéshez. Horizontális emberi jogi megközelítésre van szükség a fogyatékossági politikákban, illetve az egész ügyben, a hozzáférhetőség, az, az akadálymentesítés ügyében, ezt az ENSZ fogyatékosságügyi egyezményének 9. cikke határozza meg, és előírja, hogy átfogó akadálymentesítésre van szükség, hogy a fogyatékossággal élő személyek hozzáférjenek az a nyilvános létesítményekhez, úgy, mint mindenki más. Két kérdésre kell rámutatnunk, ebben a bizottságban sokat foglalkoztunk ezekkel. Először is a marakesi szerződés végrehajtása, illetve minden személy joga arra, hogy független életvitelt folytasson. Vagyis a tagállamoknak a, az intézménytelenítést kell végrehajtaniuk, vagyis hogy ne intézményektől függjenek a fogyatékossággal élő személyek, és közösségi szolgáltatásokat tudjanak kihasználni, ahogyan azt a szlovákiai tényfeltáró látogatás is megállapította. Nagyon kíváncsian várom a kollégák észrevételeit, reméljük, hogy végső soron olyan szöveget tudunk elfogadni, amely a jelentés végleges formáját tovább gazdagítja. A Foglalkoztatási Bizottság nagyon szoros ütemezésben dolgozik, ezért csak angolul érhető el a véleményszövege, módosított is csak angolul lehet benyújtani, én ezt nagyon sajnálom, nem tehettem semmit, hogy ez másként legyen. A foglalkoztatási bizottság így tervezte meg, de nagyon fontos, hogy ebben a fontos témában véleményt nyilvánítsunk. A módosítók benyújtásának határideje holnap, a szerdai nap, 12 óra, nem, hanem 3 óra inkább, 3 óra. És eh, szeptember 5-én eh, a nyári szünet után lesz a következő megbeszélésünk ezzel kapcsolatosan, majd később kapnak egy meghívót, de kérem, hogy már most jegyezzék fel, hogy az első árnyalk jelentéstevői ülést eh, szeptember 5-ére tervezzük. Ennyit erről. Van-e valakinek terikábra szúr? Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a határidő három óra. Thank you. Thank you. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm ezt a nagyon jó véleményt az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia végrehajtásáról. Az előrehaladási jelentés pontosan tükrözi a kihívásokat, amelyek továbbra is fennállnak az Európai Fogyatékosságügyi Stratégiával kapcsolatosan. A bizottságunk kapott több petíciót az az akadálymentesítéssel kapcsolatosan. Hangsúlyozni szeretném az EU alapjogi ügynökség szerepét abban, hogy megerősítse az alapvető jogok érvényesülését a fogyatékossággal élő személyek számára is. Az ügynökségnek fontos szerepe van az EU ENSZ, az EU általi e, végrehajtásban, már ami az e, ENSZ fogyatékosságügyi egyezményt illeti barátságos módosítókat fogok ezzel kapcsolatosan bemutatni. Köszönöm. Nagyon ígéretes ez. Most a bizottságnak adom meg a szót. Commission Representative Mrs. Pruna. Pruna asszony, a bizottság képviselője? Nem, nem, én tévedtem. Porrero asszony. The floor is yours. Tessék parancsolni. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Placencia Porrero vagyok. Köszönöm uh, az, a szakbizottságnak, hogy előkészítették ezeket a dokumentumokat, ezt a véleményt. A véleményben sok fontos elemet fogalmaznak meg a fogyatékosságügyi egyezmény végrehajtásával és az előrehaladási jelentéssel kapcsolatosan. Én azért hangsúlyoznám, hogy számunkra, és ezt az előrehaladási jelentés is tartalmazza, a két legfontosabb kérdés az akadálymentesítés, nagyon fontos ügy, lot of attention. Mi erre mindig felhívjuk a figyelmet, és emlékeztetnék most egy javaslatra az Európai Akadálymentesítési aktusa, amit az a társjogalkotók most tárgyalnak. A bizottságnak pontosan ez a célja, hogy átfogó módon kezelje a fogyatékosság kérdését úgy, hogy pozitív hatással legyen ez a piacra is, illetve magukra a fogyatékossággal élő személyek életére. A független életvitelt is megemlítés stratégia, meg kell erősíteni a strukturális alapok rendeletben ezeket a rendelkezéseket, hogy támogatni tudjuk az átállás folyamatát, vagyis hogy az intézményes életvitelből át tudjanak állni az érintettek a közösségi szolgáltatások igénybevételére. Hogyha valami pontosításra van szükség, mi állunk rendelkezésre, és a munkát még egyszer köszönjük. Én köszönöm. Úgy látom, hogy az intézmények ebben az esetben nagy összhangban dolgoznak együtt, ennek nagyon örülök. Még valaki jelentkezett, beszélre asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy ezt a véleményt megfogalmazta. Nagyon is aktuális, és ahogyan említette, az intézmények részéről hiánypótló ez. A petíciós bizottság sok petíciót kapott már ebben az összefüggésben, az ENSZ egyezmény ügyében, Amit ebben az aspektusban eh, elvégeztünk, ez a munka továbbra is eh, releváns. A petíciós bizottság eh, egyfajta nyitott ablak az állampolgárok számára, ez a szándékunk, és a fogyatékossággal és korlátozott látóképessége rendelkezők esetében is nagyon fontos a diszkrimináció mentesség és az esélyegyenlőség elvét végrehajtani, az állampolgároknak a figyelmét felhívni ezekre a problémákra. A liberálisok részéről azt sürgetjük, hogy a marakesi szerződést a tagállamok minél hamarabb ratifikálják. Itt emberi jogi kérdésről van szó, az ENSZ egyezmény és az eh, emberi jogi, ez emberi jogi nyilatkozat és megfogalmazza ezeket a jogokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az utolsó téma a marekesi szerződés már szerepel a szövegben, úgyhogy mindenképpen összhang van ebben az entezményben, már ami a véleményeket illeti. Úgyhogy az is nagyon fontos, hogy már évek óta a mi bizottságunk a marakesi szerződés ratifikálásáért kardoskodik. A következő a tervem. Szeretnék rámutatni ennek a bizottságnak a védelmi szerepére az EU folyamatainak keretében évente rengeteg petíciót kapunk azon nehézségekkel kapcsolatosan, amelyekkel az európai állampolgárok találkoznak az EU egészében. A két központi kérdés természetesen az akadálymentesítés, illetve a fogyatékossággal élőknek a joga a független életvitelre. Nagyon örülünk természetesen, hogy egy kicsit nagyobb láthatóságot tudunk adni ennek az ügynek. Holnap három órakor tárgyaljuk, a, illetve holnap három óra a módosítók benyújtásának a határideje, nyári szünet után szeptember 5-én találkoznak először az elnyék előadók. Itt a Peti Bizottságban szeptember 7-én szavazunk, a Foglalkoztatási Bizottság pedig október 19-én ennyit az előttünk álló etapokról. Sajnálattal kell mondanom, hogy az az medencével kapcsolatos témának az kérelmezője nem érkezett meg. Halasztanunk kell ezt a témát vagy délutára, vagy egy következő ülésünkre, de most nem tehetünk semmit, mivel nincs itt a szerző. Egy pillanat. Exactly. Now I get some news about the... Érkezett némi hír, úton van Charleroi-ból a kérelmező nem fog a következő percekben megjelenni, úgyhogy kérem, hogy mindenki háromkor jöjjön vissza, és első témaként fogjuk kezelni, vagy megbeszélni ezt az ügyet. Köszönöm szépen, három